Hogyha írásbeli válaszokat akarunk, az jogunkban áll, de úgy gondolom, hogy nem igazán elegáns aznap lemondani Bienkowska asszony látogatását. Hát ez csak személyes észrevételem, de mindenképpen meg akartam tenni. Az eredeti javaslatom volt, hogy E, ezt így kezeljük az ülés során, de a koordinátorok úgy döntöttek, hogy legyünk erőteljesebbek. Hogyan is fogalmazzak? Hát egy erőteljesebb hozzáállást kell mutatnunk, és jelentős többséget kapott ez a megfontolás. De még mindig módosíthatjuk a frakcióban vagy itt az ülésben belül a szakbizottságban még mindig dönthetnek. Tehát itt a szakbizottsági szinten is szavazhatunk erről, visszamódosíthatjuk. De akkor megint levelet kell küldeni. Akkor úgy értem mégis, hogy elfogadtuk a napi rendet a módosítással még egyszer. És ezt követően az ülés ülések jegyzőkönyvnek elfogadása november 6-a és november 20-21-e szerepel az anyagban, hogyha nincsen kifogásuk ezzel kapcsolatban, akkor elfogadatnak tekintjük az ülés végéig, és lengyelországi delegáció volt szeptember 18 és 20-a között, egy másik közlemény pedig a műtrágya rendelettel foglalkozik, és holnap reggel lesz egy vita erről, az IMCO a vezetője ennek. Enviként természetesen kizárólagos kompetenciája van az szennyezettség kérdésében az Envi előadója Gardini asszony vezeti a tárgyalásokat a szennyező anyagokkal kapcsolatban. A mai nap vonatkozásában el kell, hogy mondjam, 21 nyelven van tolmácsolás, elektronikusan hozzáférhetőek az anyagok, és interneten közvetítjük az ülést. Egy új dolog a DJI Tech, az innovációs osztálya egy 360 fokos videó livestreaminget kínál, és délután tesztelik ezt az új technikát a szavazás során szokásosan ugye a személyt mutatják az interneten, de most 360 fokos streamingben lesz részünk délután. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe majd. Ez újdonságként az első tényleges munka következik, ami a jogalkotást illeti. Az Euromatrica nehéz tehergépjárművek vonatkozó egyes infrastruktúrák használatát kivetett díjak. Ez egy véleménytervezet, amiről beszélünk. Dans úr az előadó. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit szeretném bevezetni ezt az irányelvet. Azt euró matricáról beszélünk, és és eh, hát a matricáktól elmennénk más irányba egyre inkább, és, és eh, más eh, megközelítést alkalmazunk. Ez egy jogi keretet kínál a nehéz tehergépjárművek kivetett díjakkal kapcsolatban, bizonyos utakon, a hálózatról beszélünk valójában, ez egész Európai Uniót átfogja, nem írjuk elő, hogy bevezessenek ilyen diakat, de bizonyos követelményeket támasztunk, amikor ilyen diakat kivetnek, és a felülvizsgálat eh, arra azt célozza, hogy a szennyező fizet elvet helyezük előtérbe a nehéz gépjárműk esetében, és meg kell találni a megfelelő járműveket, és megfelelő idő alapú befizetést kell alkalmazni, díjakat kell alkalmazni, mert ez magát a tényleges úthasználatot jobban tükrözi. Ami az összefüggéseket illeti, hogyha üvegházhatást okozó gázokról beszélünk, a közúti közlekedés, fontos, mint egy 23%-át adja az összes kibocsátásnak, és 72% a közúti közlekedési száll, a közúti szállításból adódik, és a nehéz tehergépjárművek aránya tovább növekszik. A levegőszennyezés egy nagyon fontos költséget okoz, és egy fél millió korai elhalálozás oka a légszennyezés az Európai Unióban, és ennek fontos hozzájárulója a közúti közlekedés, ez végül is komoly gazdasági, társadalmi és környezeti károkat okoz, a CO2 kibocsátással, stb. összességében, tehát elmondhatjuk egy-két százalékos ö, ö, növekedési áldozata van ennek. Én azt gondolom, hogy a javaslat általában jó, a célok megfogalmazása van, a vélemény, amit én készítek, a hatékony, tisztességes díjazást kívánja elősegíteni, és ezért az EU-ban nem csak a CO2-vel kell foglalkoznunk, hanem ennyi egyéb szennyező anyagokkal is. Ez jobban megfelel a szennyező fizet elvének, és ez segít abban, hogy az éró kibocsátással járó mobilitást elősegítsük és célként megvalósítsuk. A javaslat pedig azt tartalmazza, hogy az összes nehéz tergépjeműve ezt terjesszük buszokra, és ö, ö, akár lejjebb is vihetjük a nehéz tergépjárművek, a, tehát a járművek. A buszok pillanatnyilag nem eléggé járulnak hozzá ugyanis a környezeti károk megszüntetéséhez, és amikor a hatásokat vizsgáljuk az infrastruktúra esetében, akkor aránytalan a megosztás. A tisztességes versenyt és felrebb teherelosztást javaslunk a teherautók bevonásával is, és vonatkozik ez egyébként az áruszállításra is. Pillanatnyilag a kis teherautókra ez nem vonatkozik ez azt jelenti, hogy három és fél tonnától indulnának a nehéz terjárműk, ez már a nagy kis teherjárművekre is, vagy nagy autókra, nagy személyautókra is vonatkozó fél tonnától, mint mondtam, és ez tisztességes szabályalkalmazást jelentene valamennyi területen hogyha az infrastruktúra díjakat veszük figyelembe, akkor azt javasoljuk, hogy a matricát vezessék ki, ugyanis ezek nem tükrözik a tényleges úthasználatot, és arra kell, hogy hatékonyan mérjék fel, és használják az utakat a rendelkezésre álló időben a sofőrök. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabb az utak kihasználása, és ez jobban elősegíti a szennyező fizetelvének érvényesülését. Tehát a matricák kivezetését szeretnénk meggyorsítani, ezt tartalmazza az én véleményem. 2022-t irányozzuk elő ez ebben esetben, és 2026-ra ez a kis teherautókra is bevezetésre kerülne. Az externális költségeket is figyelembe kell vennünk, ezzel külön foglalkozunk az Európai Bizottság javaslata, a költségek felszámolásával foglalkozik, tehát a extern költségekről beszélünk, mint például az egyéb szennyezések, és el kell, hogy mondjuk, hogy itt szükségtelen bürokratikus terhek jelentkezhetnek, hogyha nem jól szabályozok ezt a kérdést. De éppen ezért azt javasoltam, hogy egy külső költség elszámolást készítsünk, amely képes kezelni ezt a kérdést, és az infrastruktúrális díjakat alkalmaznánk. Ez azt jelenti, hogy 2021-től a nehéz tergépjárművekre, 21-től ülökve és a könnyű járművekre 26-tól vezetnék be a külső költségek figyelembevételét. A zéró kibocsátású mobilitás egy fontos kérdés, és ezzel az újfajta fizetési rendszerrel ehhez tudnánk hozzájárulni. Az zéró kibocsátású mobilitás azt jelenteni, hogy egy 76%-os diszkontot javasol az Európai Bizottság, és törölnénk a, a, a legmagasabb szintű euróbesorolású járműveket, a, a mentességet nem engednénk meg, és a felmentést a jövőben inkább a zéró kibocsátás érdekében kívánjuk módosítani. Végül pedig szeretném elmondani, a bevételek célhoz kötése egy rendkívül fontos kérdés, hiszen így tudnánk felhasználni a legjobban ezt a területet. Szeretnék hozzájárulni a közlekedési infrastruktúra fenntartásához, és lehetővé szeretnénk tenni, meg szeretnénk könnyíteni a zéró kibocsátású járművek elterjedését úgy gondolom, hogy ha az emberek nem látják, hogy mire költik a beszedett díjakat, akkor kevésbé fogadják ezt el. Éppen ezért a tagállamoknak indokolniuk kell a díjakat. Örülök, hogy más frakciókkal együttműködhetek abban, hogy egy egységes envi pozíciót küldjünk át a Trant bizottságnak. A külső, az extern költségek figyelembevételi számunk rendkívül fontos kérdés. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. Since at 11 o'clock we'll have... 11 órára érkezik a környezeti miniszter, a bulgár környezeti miniszter, ezért azt javaslom, hogy a hozzászólások idejét korlátozzuk némileg, és a tervezett időt tartsuk be. Árnyék előadók következnek ezek után. Grip úr. Másfél perc elég önöknek? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Véleményem szerint az Európai Bizottság érdekes irányelv tervezetet e, javasol, ami nek jó az iránya, ahogy e, az előadó Dánc úr is mondta. Az údi szedés kilométer alapon, ahelyett, hogy ugye matricával időszakok után fizetnének a gépkocsi használatok, jó elképzelésnek tűnik. Az úthasználó szempontjából tisztességesebb igazságosabb, és ugyanez áll a vállalkozásokra is. Ugyanakkor a matricás rendszer nagyon kényelmes. Ugye az ember egy időre megvásárolja a matricát, és bármikor, bárhova mehet a gépjárművével ezen időszakon belül a személygépkocsi használók azonban akkor is egy bizonyos időszakra kell, hogy vásároljanak matricát, hogyha csak egyetlen útszakaszt, egyetlen egy alkalommal vesznek igénybe, és nem az volt az elképzelésük, hogy az egész időszak alatt utazgatnak a tagállamok közlekedési politikájának része volt ez. A közlekedés azonban a légszennyezést jelentősen befolyásolja. Az útdíj szedés is politikai eszköz. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek sohasem támogatták, hogy szedjenek útdíjat, és most mégis eh, bevezetik azt. Az Európai eh, Bizottságnak ez a javaslata most a feje tetejére állítja az ő elképzeléseiket. Nem szabad megfeledkezni például a németországi helyzetről. Úgy gondolom, hogy az európai szinten némi harmonizáció mindenképpen üdvözlendő. A eh, rendszer úgyis változik azzal kell foglalkoznunk, hogy a harmonizáció milyen mérehat és milyen területen történik meg. Kell-e harmonizálni azt, hogy hogyan szedik az údiakat, illetve hogy mire használják az údi bevételeket. Fontos része ez is a vitának. Szerintem fontos kimondani ezeket a pénzeket közlekedési célokra lehet csak felhasználni, ideértve a környezetvédelmet is, de más célokra nem szabadna felhasználni. Utolsó mondat, azt akarom kérni az Európai Bizottságtól, hogy a széndiokszid megközelítésre hogyan fognak átállni ezzel az irányelvel. Köszönöm. Köszönöm. De most nincs ennyi időnk, úgyhogy kérem, hogy rövidebben szóljanak. Meissner asszony a következő árnyék előadó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Először is Köszönöm a javaslatot a kollégának, ha abból indulunk ki, hogy nagyon sokan vannak a közúton, és meg akarjuk az egészet kezelni, akkor a gépjárműadót, nehéz gépjárműadót el kellene teljesen törölni, és minden egyes kilométerre felhasznált benzinben lévő árban fizetjük a, a, a szennyezést és minden egyebet. Ezt azonban nem tehetjük, nem, nincs is benne de nagyon sok mindent mégis jónak találok a javaslatban. Vannak olyanok, amiket egy so- nem lehet azonnal megszüntetni, Ausztriában, Svájcban például, de nagyon fontos, hogy a távolság arányú megközelítést hagyjuk eh, kifutni az, hogy a teljes infrastruktúrában eh, be akarjuk a, a, kül, a külső költségeket is bevonni, ezt logikus. A 75%-os kibocsátás csökkentést meg kellene tartani, az, hogy a négy éves mentesítés valóban megszüntethető-e vagy sem, hát ez még megfontolandó, nagyon ambíciózus cél, de nem vagyok biztos abban, hogy ez a jó út, hogyha meg akarjuk a jól viselkedőket dicsérni. És a, a célzott, meghatározott pénzkijelöléseket természetesen a, biztosítani kell, hogy a mentesítésére, a ter, terhek csökkentésére fordítsák. Köszönöm, Ekúr. Köszönöm szépen a bizottság javaslatai helyes irányba mutatnak. Üdvözlöm a hatály kibővítését is az olyan járművekre, amelyek az Euromatrica irányelv hatája alá esnek, majd itt mondtam, remélem, hogy ez segít nekünk, hogy a tényleges okozók fizetik meg azokat a károkat, amelyeket okoznak. Abban bízni lehet, hogy egy kicsit jobban sikerül ez, mint legutóbbi alkalommal, és megragadjuk az alkalmat arra, hogy a negatív aspektusokat a környezetre és a klímaváltozásra nézve valahogy figyelembe juttassuk a díjak kiszabásánál oly módon, hogy a kiskapukat bezárjuk, amelyek eddig adottak voltak a jövőbeli euromatrica irányelv egyértelmű haladást kell, hogy mutasson az okozó fizetelvének alkalmazása révén, és ez hozzá kell, hogy járuljon a harmonizációhoz. A biodiverzitásra gyakorolt járók, a negatív hatások, a klímaváltozásra, az olajfüggőség is ide tartozik. Nos, ezek a kezelendő kérdések, és érzékeny földrajzi régióknak pedig védő sztenderdeket kell bevezetni. A 12 tonna alatti haszonjárműveket is figyelembe kell venni, és persze a buszokat is az én módosítóim gyakorlatilag abba az irányba mutatnak, hogy javítsuk a munkakörülményeket és a szociális dömpinget akadályozzuk meg, ugyanis az a helyzet, ami már kialakult, hogy kelet-európai és dél-kelet-európai sofőrök érkeznek Nyugat-Európába, és hátrányba kerülnek az ottani sofőrök. Örülök, hogy együttműködhetek Denszorral és a kollégákkal a jelentés kialakításában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönet Szebne, gratulálok a munkáthoz. Úgy gondolom, hogy egy egészséges lépés a jó irányba az Európai eh, Bizottság eh, elképzelése jó, és úgy gondolom, hogy úgy tudom, hogy eh, a személygépkocsik okozzák a szennyezés több mint 60%-át, és az összes jármű is, az összes többi jármű is ide tartozik támogatjuk a széndiokszid alapú differenciálást, illetve a távolság alapú díszedést. Ez egy fontos ösztönzés a tisztább és hatékonyabb utazás irányába. A nulla százalékos kibocsátású, vagy nulla kibocsátású helyváltoztatás kell, hogy a célunk legyen az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, a légszennyezés leküzdésében. Azt javasolnám, hogy a többi szennyezőanyag, a NOx, illetve a szállópor is figyelembe vételre kerüljön. Ezeknek nagyon jelentős egészségügyi kihatásuk van. Nagyon fontos, hogy küzdjünk a kibocsátásuk ellen azt gondolom, hogy azt is fel kell ismerni, hogy a közlekedési szektornak is meg kell fizetnie a ráeső részt a költségeket, minden jellegű költséget figyelembe kell venni, és a közlekedési eszközök közötti versenyben figyelembe kell venni, hogy például a vasúti közlekedés százszázalékosan díjfizető jellegű. Köszönöm. Évi asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönet az előadónak, a javaslatért, az Európai Bizottság új javaslatát jól ismertették, úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi szakbizottság véleményében hangsúlyozni kell, hogy nem tudunk lemondani a szennyező fizetel alkalmazásáról, ami a különböző szektorokat illeti, úgy gondolom, hogy jó az Európai Bizottság alap hozzáállása, hogy ne csak a nehéz kamionokra, hanem a könnyebb tehergépjárművekre is vonatkozzon a hatája, és ne matricát alkalmazzanak, hanem a távolság mérése alapján kelljen hatékonyabb módon útdíjat fizetni mindenkinek. Nyilván az a nagy kihívás áll előttünk, hogy amikor a véleményt készítjük, akkor a lehető legrealistább és ugyanakkor legambíciózusabb véleményt készítsük a 2020-as évekre. Ugye a mm, légszennyezés, zajszennyezés és az infrastruktúra használat, karbantartás költségét mind figyelembe kell venni, és internalizálni kell az, a külső költségeket, vissza kell forgatni az údi bevételeket az infrastruktúra fenntartásba nagyon fontos, hogy az elektromos, a villanyautók előtérbe helyezésére forgassuk vissza ezeket a bevételeket, és az is fontos lenne, hogy a magánautó modellről át tudjunk állni később. Helen asszony, köszönöm szépen, elnök asszony ez a, az anyag, ez a javaslat problémákat vet fel számunkra, hiszen minden tagállam hozott már rendelkezéseket a külföldi, illetve a hazai gépjárművek údíjára vonatkozóan Franciaországban például nagyon sokba kerül az utak karbantartása és jelentős a szennyezés. Fontos, hogy a belföldi és a külföldi használók egyaránt fizessenek mindent tanulmányoztak már. Felvetődik viszont egy probléma, hogy ez az első olyan kezdeményezés, mi szerint igazi európai adót vezetnének be, úgyhogy mi éberen oda fogunk erre figyelni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Dorfman úr, egy perc. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a jelentés helyes irányba megy, két-három dolgot érintek. Különösen fontos, hogy a kis járműveket is bevonjuk az UDI hatályba, egyre több ilyen jármű kerül az utakra, nem csak a, az UD szempontjából, hanem az utazási idővel is kapcsolatban van, nagyon gyakran ebből adódnak balesetek. Én azt javaslom, hogyha egy átmeneti időt akarunk a személygépjárművekre 2025-ig, akkor azt is szögeljük le, hogy addig tagállamok ne vezessenek be új útdíjat, mint a matricák, hogy a matricák helyzete nehogy romoljon. A, a célirányos meghatározást azt valóban úgy kellene kialakítanunk, hogy a, egy bizonyos útvonal mentén lavó, lakó lakosság életkörülményeinek javítására fordítsák a pénzeket. Nem feledjük ezt, hogy milyen összetételűek az autópályák, vannak olyanok, olyan autópálya működtető cégek, amelyek rendkívül nyereségesek, és most nem arról van szó, hogy még több profitjuk legyen, hogy a részvényesek még több pénzt kapjanak, az infrastruktúrát vigyék tovább, és biztosítsuk tehát azt, hogy az életminőség javítására is biztosítsanak forrásokat. Köszönöm szépen, Szabmani úr következik az Európai Bizottság részéről. Um, Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, jó jelentést készített, az Európai Bizottság üdvözli a javasolt módosításokat, és szeretnénk e, megerősíteni, hogy, a, e, hogy az önök véleménytervezete nagyon is összhangban van a TRAN szakbizottságban készülő rövodalon jelentéssel, a mm, figyelembe fogjuk venni, hogy önök a környezetvédelemre nagyobb hangsúlyt helyeznek a módosítókban. A referenciértékek helyett minimális értékeket javasolnak, ezt meg fogjuk vizsgálni. Azt is feljegyezzük, hogy az idő alapú UDI fizetési rendszerek kivezetésének idejét előre lehetne hozni, tehát lehet ambíciózusabb a tervezet, mint ami javaslatunk volt. Üdvözöljük azokat a javasolt változtatásokat is, amelyek a, az alacsony kibocsátású járművek esetében nagyobb díj kedvezményt tennének lehetővé 75%-ot, ezzel nekünk nincsen gondunk, sőt, támogatjuk. Ami a célhoz kötést illeti, mint tudják, a bizottság általában támogat mondta eddig is, hogy az údi bevételeket a közlekedési infrastruktúrák karmantartására fordítsák, hogy fenntarthatóbbak legyenek a, az infrastruktúra rendszerek. A kilencedik irányelv cikkhez kiegészítésként javasolják az ösztönzést beírni, a tiszta közlekedés irányában. Ezzel egyetértünk, de itt óvatosak lennénk azért, mert vannak itt más dolgok is. A jelentés tervezetből kivették az egyéb ösztöndözőket, például a pihenőhelyek karbantartását, felújítását, és ezen el kell gondolkodni. Ami a széndiokszid alapján való údi eh, módosítás lehetőségét illeti, és ennek a mm, módszertana még nem szerepel az irányelv javaslatban, egyszerűen azért, mert a specifikus széndiokszid kibocsátási adatok a eh, nehéz tehergépjárművek esetében még nem állnak rendelkezésre. Most számolják ki, a módszer most alakul ki, és mihelyt minősített vagy tanúsított széndiokszid kibocsátási adatokkal fogunk rendelkezni, nagyon konkrét javaslatot fogunk tudni tenni a különböző gépjármű osztályok differenciálására a kibocsátásuk alapján. A bizottság ezért felhatalmazásos aktusban döntene erről. Nyilván kérdés, hogy a tagállamok vagy a parlament akar-e, akarja-e, hogy delegált aktus legyen ez. Egyszerűen azért javasoltuk, hogy így legyen, mert ez lehetővé tenni, hogy rugalmasan módosítsuk a rendelkezésre álló széndiokszid kibocsátási adatok alapján a rendszert, anélkül, hogy az egész irányelvet kellene módosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dánc úr. Megkérném, hogy röviden fogalmazom, röviden fog fogalmazni. Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeket és a bizottságnak a reagálás. Úgy gondolom, hogy széles körű az egyetértés a javaslatról. Van némi technikai álláspont eltérés, de semmi olyan, amit ne lehetne megfelelően megbeszélni, megoldani az Európai Bizottság javaslatának a támogatását tapasztalom alapvetően mindenütt. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. This was really right. Köszönöm szépen. Abszolút időben vagyunk. A módosítók határideje február 1 -e, a szavazás 26-27-én, március 26-27-én lesz. Most pedig akkor a következő napi rendi pontra térünk át, amely eszmecsere Neno Dimov környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel a bolgár elnökség részéről. Uh, Köszönöm szépen, akkor uh, megkezdjük a következő napi rendi pontot. Nenodimov miniszter urat üdvözlöm szívből, környezetvédelmi és vízügyi miniszter Bulgáriában, és ő képviseli a bolgár elnökséget. Gratulálok is uh, Bulgáriának ehhez az első elnökségi terminusához. Minden jót kívánok a következő fél évre. Ahogy általában csináljuk, az elnökség elején a miniszter elmondja a bolgár elnökség fő prioritásait, a környezetékhajlat és vízügy terén, és a szakbizottság tagjaival eszmecserét folytat. Ha jól tudom, az élelmiszerbiztonságra is kitér a miniszter úr, ami szintén a mi szakbizottságunk hatásköre. Örömmel várjuk miniszter úr a bevezetőjét. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor anyanyelvemen beszélek, de mindenkihez szeretnék mindenkinek jelzem, hogyha nem elegendő a következő másfél órában az idő arra, hogy mindent megbeszéljünk, ha maradnak, akkor szívesen tisztázhatunk további kérdéseket. Köszönöm szépen, és most bolgára váltanék. Tisztelt э, képviselők, tisztelt szakbizottságtagok. Ha megengedik, akkor szeretném egyrészt elmondani, mennyire izgatott vagyok, hogy ma önök előtt э, az Európai Parlament környezeti közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottság előtt vagyok. Én a otthon környezetvédelmi és vízügyi miniszter vagyok. Európa egyik legősibb államaként az európai kulturális identitást szeretnénk mi is megőrizni, hozzájárulni a kulturális sokrétűséghez, nem csak rendkívül gazdag történelmünk és kultúránk, művészetekben való tapasztalatunk alapján, hanem az egyik európai ABC képviselőjéként is nálunk a Cyril ABC-t használjuk. Sikerült a évszázadokon keresztül a külföldi invációval szemben, rengeteg áldozatárán fennmaradnunk továbbra is. Mi maradunk a régi kon, az ősi kontinens délkeleti kapujának őre. Ennek keretében rendkívüli természeti diverzitás is tapasztalható, hiszen Európa kapujában vagyunk, biológiai értelemben és új biológiai fajok létrejöttét is tapasztalhatjuk a mai napig. A gazdaság növekedés hazánkban a környezet megőrzésének egyensúlyával kell, hogy megtörténjen, ez fő célunk. Az elnökség idején is ennek az egyensúlynak a megőrzésére törekszünk magasabb szinten. Kulcsfontosságú számunkra, hogy hatékony és nyitott párbeszédet folytassunk az Európai Parlamenttel, társjogalkotóval. Tudom, hogy a politikai prioritások bemutatása ma nagyon fontos az Európai Parlamenthez való kapcsolatunk tekintetében is. Az első bolgár elnökség, az Európai Unióban való elnökségünk első ideje alatt szeretném, hogyha a párbeszéd során valódi eredményeket tudnánk elérni, amelyek védik az Európai Unió polgárainak értékeit és a, érdekeit és az alapvető Európai Uniós érdekeket. Stabilitás, biztonság és szolidaritás a fő cél ennek keretében. A biztonság, amely a bolygó és az emberek egészségének védelmét biztosítja, a stabilitás versenyképes környezetet biztosítva a zöld gazdasággal összefüggésben is, és a körforgásos gazdaságra való átmenet során. Az innováció is fontos része ennek. A szolidaritás pedig a kohézióra és a az európai társadalmak közelítésére épül, amely figyelembe veszi a gazdasági, kulturális és eh, egyéb szempontokat. Hatékonyan próbáljuk a forrásokat felhasználni és a környezeti hatásokat enyhíteni. Azért dolgozunk, hogy fenntartható növekedés legyen, barátságos környezetben innovatív megoldásokat találjunk. A körforgásos gazdálkodás és az ökogazdálkodás fő prioritás. Üdvözöljük a körforgásos gazdaság mini csomagját, amit a múlt héten fogadtunk el. Azt tervezzük, hogy a műanyag stratégia prioritásá emelkedjen a márciusi miniszteri ülésen ez lesz az egyik legfontosabb elemünk. Azt nézzük, hogy hogyan lehet a műanyag hulladék elégetését és a, a tárolását megoldani és csökkenteni a káros hatásokat. A következő lépésekről fogunk és intézkedésekről is tárgyalni. A stratégiát gyorsan, prioritásként kell megvalósítanunk. Megemlítem, hogy a vita részét fogja képezni a vegyi termékek és hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabály is. Az elnökség a légszennyezésre is összpontosít, amely nem csak környezeti, de szociális probléma is. Rengeteg változásra van szükség, amivel enyhíthetjük és kezelhetjük a káros kibocsátott anyagokat. Ez a probléma nem csak az európai tagállamokat érinti, 16 tagállam az, mondta az Európai Bizottság szerint, de az Európai Unió egészét is. Ez az oka annak, hogy erőfeszítéseink keretében különböző mechanizmusokat, innovatív megoldásokat próbálunk bevezetni, amivel a levegő minőségét javíthatjuk, amivel az Európai Uniós állampolgárok egészségét és a környe, és a környezetet javíthatjuk. Ennek érdekében az Ökoinnovációs konferenciát szervezünk az Európai Bizottsággal együtt február 5-én és 6-án Szófiában. A levegő minőség az informális környezeti tanács témája is lesz áprilisban. Elnök asszony, szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy meghívjam önöket mindkét eseményre. A Prioritások között szerepel a jobb szabályozás is, amely hatékonyabb végrehajtást jelent a környezeti jogszabályokra vonatkozóan. Ez közös feladatunk, hiszen a jelenlegi európai jogszabályok között ellentmondásos követelmények is vannak, amely kiszámíthatatlanná teszik a végrehajtást és fenntarthatatlanná. A környezeti jogszabályok és a mezőgazdasági és éghajlati jogszabályok közötti ellentmondásokat fel kell oldani. Ez nagyon fontos, hiszen csak így lehet a jobb végrehajtást biztosítani és, a, és nagyobb célokat elérni. Politikai vitát szeretnénk az informális áprilisi tanácsülésen folytatni erről. De emellett az európai szemeszterben a zöldítés, a gazdaság zöldítésének kérdését is megtárgyaljuk márciusban várhatóan. Erre szeretnénk, hogyha mindenféle félreértelmezést elkerülnénk. Van az éghaj, tehát konszenzus van Európában az éghajlatváltozásra és a vonatkozó intézkedésekre. Bulgária is ezzel egyetért. A tanács elnökeként a célom, hogy ezt a konszenzust fenntartsam. A következő hónapokban aktívan készítjük elő a COP24-et, a következő a, a párizsi megállapodást ösztönző párbeszédek továbbvitelével együtt. Adaptált az EU intézkedések és a jobb mobilizálás, a pénzügyi források jobb mobilizálásának érdekében folytatjuk a megkezdett tárgyalásokat. A, dekarboniz- a közlekedés dekarbonizációjának jogi kerete egy olyan pillér, ami szintén a munkánk tárgya. Igyekszünk az önökkel való tárgyalások során politikai megállapodást kötni. Az új nehéz gépjárművek CO2 kibocsátásának nyomon követésére és jelentéstételére vonatkozóan is. Intenzív tárgyalásokat kezdtünk a CO2 kibocsátás normákról új autókra és kis teherautókra. Ez a javaslat rendkívül fontos Európa számára és az állampolgárok számára, az autóipar számára. Ezért minisztériumi szintű vitát szervezünk a júniusi tanácsülésen, és szeretnénk politikai útmutatót összeállítani a folyamatra és az ágazat dekarbonizációjára. A összefoglalóan elmondanám, hogy a bolgár tanácselnökség igen fontos időszakban kerül megtartása Európa jövője szempontjából a válságok, amelyeket már szinte el is felejtettünk a prosperitás időszakában, újra megjelentek. A kihívások azonban egységessé, erősebbé tettek minket. A folyamat pedig rávilágított arra, hogy semmit nem szabad magától értetődőnek vennünk. Remélem, hogy több Európával tudunk a, vála- a válságra választ adni, hiszen a jövő az egység, a prosperitás Európája és a szolidaritás Európája hiszen egy, együtt vagyunk erősebbek. Köszönöm szépen, miniszter úr, és ezzel a frakciók koordinátorainak adom meg a szót, ezt követően pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Mint mondtam tehát, Lavia úrral kezdjük. Grazie, signor ministro. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ma a Környezetvédelmi Szakbizottságba, és elmondta, hogy a bolgár elnökség számára milyen témák fontosak. A két döntéshozó, a tanács és a parlament között nagyon fontos az együttműködés a Lisszaboni szerződés óta együtt határozzuk meg, hogy merre haladjon az Európai Unió. Szeretném hangsúlyozni néhány jogszabálycsomag fontosságát, a bolgár elnökség hat hónapja alatt a tanács foglalkozik a körkörös gazdaság, a visszaforgatás szabályozásával az előző elnökség alatt sikerült megállapodásra jutni oly módon, hogy a végrehajtás megindulhasson hamarosan a megállapodások alapján. A többi prioritás, levegőminősége, az emberek életminősége szempontjából nagyon fontos. A mezőgazdasági politika zöldítése is nagyon fontos a parlamentben. Van azonban egy kockázat, amit mi látunk körülösen a közös agrárpolitika terén. Azt tapasztaljuk, hogy a környezetvédelmi fellépések újra nemzeti hatáskörbe kerülnének, leopárdizálódnának, vannak, és e, e, ezt nem szeretnénk. A következő felülvizsgálat az ivóvíz irányelvnek szintén fontos. 2015-ben kellett volna az egyes mellékletet a bizottságnak felülvizsgálni a tudományos adatok alapján, de ezt mindig elhalasztották. Vannak pontos utalások ebben a mellékletben eh, az ivóvízre vonatkozóan egyes részei a kontinensnek nem rendelkeznek elegendő eh, ivóvízzel. Eh, nagyon fontos, hogy 1 mg vagy 2,4 mg szennyezőanyag tartalmat teszünk lehetővé az ivóvíz számára. A lehető legrövidebb idő alatt gondoskodnunk kell arról, hogy az ivóvízkészletek ne sérüljenek. Kíváncsi lennék az ön véleményére ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm, Bonafé asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Egyrészt mindenképpen sok sikert kívánok ennek a fél évnek az elnökléséhez, és gratulálok az elnö elnökségükhöz a szocialisták számára nagyon fontos dosszié a személygépkocsik széndiokszid kibocsátása, ugyanakkor a háromoldalú egyeztetés a teherautó gyártók széndiokszid kibocsátának monitorozásáról is igen fontos abból a szempontból mégpedig, hogy a párizsi megállapodásokhoz igazodjon az Európai Unió, és az állampolgárok számára javuljon a levegő minősége. Van egy mini jogszabálycsomag a cirkuláris gazdaságról és a hulladékfeldolgozásról, a Strasburgi legutóbbi plenárison volt róla szó. A cirkuláris gazdasággal kapcsolatban az egyik prioritás, aminek én voltam az előadója, és amiben ideiglenes megállapodás született kemény tárgyalások után, de pillanatnyilag a tanács titkárságán parkol az ügy. Szeretnénk, hogyha a megállapodás alapján tényleg megindulna a cirkuláris gazdaság részletes szabályozása a hulladékfeldolgozás részletes szabályozásával az elnökség prioritásai között többször említették az öko-innováció témáját, ez központi téma, nagyon fontos, hogy innováció történjen, fenntartható termékek jöjjenek létre, hosszú élettartamúak, ösztönzésre van szükség ehhez, és azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság a vállalások alapján minél hamarabb nyújtsa be a cirkulás gazdaság részletes javaslatait. Hogyha a fejlődés paradigmáját meg akarjuk változtatni, fenntarthatóvá akarjuk tenni azt Európában és másutt is, akkor nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi szempontokat mindig figyelembe vegyük, ahogy ön is említette. Szeretnénk, hogy a versenyképességi tanácsal együtt készüljön ez a szabályozás az egész Európai Unió érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Görling asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Én is üdvözlöm a miniszter urat. Egy olyan kérdésről, egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amely nem csak jogszabályokról szól, hiszen az elnökség nem csak a jel, a, a, ezt jelenti, bár nagyon fontos. Hiszek abban, hogy az európai közvéleményt, az állampolgárokat tájékoztatni kell, és segíteni őket, hiszen problematikus számukra a levegő minősége. Az ügynökség Bulgáriára vonatkozóan is aggasztó adatokat tett közré, és örülök, hogy Bulgária tisztában van ezzel látja. Nem tudom, hogy lehet-e olyan lépéseket tenni, amit nem kell jogszabályi alapra építeni, tehát komoly lépések sürgősen. Nagyon sok tagállamban túl sok lenne felsorolni őket, és a bizottság csak mm, egy újabb hosszú listát adott a közelmúltban, még ebben a hónapban e, ki, ami azt mutatja, hogy a válság közeli helyzetbe jutott a levegő minősége sok országban. Nem tudom, hogy az önök elnöksége idején lehetne bizonyos lépéseket sürgetni. Szeretném megkérdezni, milyen tapasztalatuk van Bulgáriában, amit az elnökség fel tudna használni, hogy előrébb jussunk-e kérdésben. Gerbrandi. Gerbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter úrnak, Dimov úrnak, hogy eljött közénk. Három rövid kérdésem lesz. Az első a klímaváltozásra vonatkozik, beszélt arról, hogy van az EU-n belül egy konszenzus ebben az ügyben, és a bolgár elnökség ezt osztja, de ön személyesen megkérdőjelezte a klímaváltozást, és hogy az emberi tevékenység az oka ennek, és megkérdőjelezte a tengerszint emelkedését is ön személyesen. Nagyon fontos klímaváltozásbeli üléseink voltak már, és ott a klíma változás megértése természetesen fontos dolog, és egy, hogy közösen értem ezek a kérdést. Egy következő téma az, hogy Bulgária csatlakozott Lengyelországhoz egy jogi fellépésben, a jogalkotás kapcsán az új emissziós standardekkel kapcsolatban a, a kis teherautók vonatkozásában. Ez hatással egyébként a bolgár levegőminőségre is. Hogyan tudja a fő prioritásokat megemlíteni, és hogyan tudja az új szabványokat megkérdőjelezni és jogilag megtámadni? és a biodiverzitási stratégia 2020-ra valamennyien tudjuk, hogy az összes mutató piros fényt kapott, de egy kivételével, de ennek ellenére hogyha közelebb akarnak kerülni a célokhoz a biodiverzitás kapcsán 2020 szíg, akkor sürgősen fel kell lépni. A kérdésem most az, hogy a bulgár elnökség kíván-e tenni bármit a következő hat hónapban biodiverzitás ügyében, hogy az európai természetet megőrizzük, megmentsük. Konecsna asszony. Köszönöm szépen Nos, tisztában vagyok a körkörös gazdaság fontosságával, a hulladék gazdálkodásra vonatkozó jogalkotás jelentőségével, de van itt egy további fontos téma, amit a plenárison már elfogadtunk, ez a klímakérdések ügye, és itt három terület van, az irányítás, a kormányzati fellépés egyrészt, a másrészt a bioüzemanyagok témája és az energiamegtakarítások témája. Nos, erre nem tért ki a bevezetőjében. A kérdésem most az, hogy a bolgár elnökség késze arra, hogy ezeken a területeken is fellépjen, annak érdekében, hogy a jogi előírások jobb végrehajtására kerüljön sor, vagy adott esetben a trilógus keretében kívánnak a kitérni erre a problémára, hiszen nekünk ezek a témák rendkívül fontosak. Felvetnék egy további kérdést is a bioüzemanyagok kapcsán hogyan látják ezt a kérdést? Önök hogy vélekednek? Az első generációs bioüzemanyagokat ki kéne futtatni lassan, vagy adott esetben azoknál, amelyek a, amelyel olajat váltunk fel, kőolajat, nos, ott, ott mit kívánunk tenni, és adott hogyan kívánok tovább lépni következő hozzászólót? nincs itt. Ezzel gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy a kérdések első köre lezárult, és most önnek adok szót, hogy reagáljon a kollégákra. Köszönöm szépen. Ezek rendkívül fontos kérdések, amelyeket hallottunk. És menjünk a részletekbe egy kicsit. Az nem tudtam mindent érinteni, az összes témára részletekben kitérni, mert időkerete volt a bevezetőmnek, ezért egy sor kérdés született bizonyos kérdésekben. Az utolsó kérdésre is kitérek majd, de időrendi sorrendben haladok. Lavia úr kérdésére, ami a polgárok egészségét illeti, itt minden kérdés, minden lépés fontos. Aláhúztam külön a levegő minőségét, de a vízszállítás ugyanilyen fontos, ezzel nem azt akarom azt mondani, hogy erre, ennek nincs jelentősége. Másrészt azt mondjuk, az egyik legjobb minőségű víz van Bulgáriában, de és most a ne, nem, nem nemzeti szempontból beszéltem, nem bolgár szempontot képviseltem, hanem a tanácsálláspontját. A kérdés felvizsgálata arra mutatott rá, hogy a vízminőséget garantálni szeretnénk az egész Európai Unióban. Itt ez a fontos kérdés, és vannak problémás területek, amely, ahol haladásra van szükség, ez tény, hiszen az embereknek, a végfelhasználóknak megfelelő minőséget kell biztosítani és az irányelv felvizsgálata egy fontos napi renden lévő kérdés, ezzel foglalkoznunk kell. Biztos vagyok abban, hogy a nikkel szint a vízben csökkenjen, és a vízszennyezettség is alacsonyabb szintű legyen az EU-ban. Ez az irányelv feladata, ilyen értelemben kell ezt módosítanunk. Bonafé asszony is fontos kérdéseket vetett fel a körkörös gazdaság ügyében, eh, az eko innováció ügyében és az EU-ban a növekedést is megemlítette. Kezdjük a körkörös gazdasággal. A környezete a legjobb példája gyakorlatilag a körkörös gazdaságnak, hiszen itt tudjuk a legtöbbet tanulni a gazdaságtól, és az eko-innováció fontos témája, prioritást élvező témája ennek a témának, hiszen Európában gyakran kerültünk válságba, de éppen attól tudtuk visszatérni a prosperitás útjára, hogy Európa innovatív volt. Ha kihívásokkal szembesülünk, akkor az európai szellem az, ami segít. Ez egy fontos dolog ezért, és egy hosszabb vitára számítunk, mint ami elnökségünk ebben a témában, de mi foglalkozunk vele, és nyilván az újabb elnökség fókuszában is szerepel. Majd nem hiszem, hogy ezt a témát hat hónap alatt lehet megoldani, hiszen egy folyamatról beszélünk, amelyet támogatni tudunk, és amelyet könnyíteni tudunk. A hulladék kezelési csomag Észtország itt nagy lépéseket tett, és sokat haladt az elnökség ideje alatt. Februárban fogjuk ezt a csomagot a korepernek előterjeszteni, vagyis ez azt jelenti, hogy folytatja az útját a csomag, és tudatosítani kell a levegő minőség fontosságát is. Itt intézkedéseket kell hozni ilyen értelemben, ez egyszerűen ténykérdés, és ez lehet jogszabály, vagy lehet más módja is ennek, vagy együtt valamennyi. Az IIA, az EA, aki felel ezért Európában, és Látjuk, hogy a hőmérséklet bizonyos területeken növekszik, és amiben lemaradtunk, abban dolgoznunk kell, és hát a Nyugat-Balkán témája is fontos, mert ők nem EU tagok, de Európa részei, és őket is így kell figyelembe venni, hiszen Európa egy természeti, természetes otthonunk valamennyiüknek, ha pedig konkrét intézkedésekről beszélünk, akkor ebbe legőbb be kell vonni éppen ezért a nyugat-balkánt is, és ezért február 5-én és 6-án megtartjuk a Szófiai Fórumot, ahol az ökoinnováció és a levegő minőség kerül középpontba, hiszen ez a mi prioritásunk. Szeretnénk a levegő minőséget javítani, ez az első számú prioritás, amit mondtam, és ezeket az országokat szeretnénk bevonni ebbe a párbeszédbe, hiszen a levegő nem ismer határokat. Gerprandi úr több kérdést tett fel nekem. Ő személyesen nekem szóló kérdések is voltak ezek között, mint már az elején elmondtam. Személyes kérdésekre is kitérhetek, és de én bolgár, min, bolgár miniszterként vagyok jelen, és egyben a tanács elnökségét képviselem. A személyes kérdésekre szívesen válaszolok ilyen minőségemben, de most nem ezen az ülésen. Politikai konszenzus van egy néhány témában itt Európában, és a konszenzus azért van szükség, hogy bizonyos célokat elérjünk, és a ö, tudomány kutatja a kérdéseket, ezért a tudomány érvekkel áll elő, és a politikusok ezek alapján igyekeznek konszenzust kialakítani és ezek a konszenzus alapján alap, jön létre a cselekvés. Ezért beszéltem külön a fellépésem során, a rövid bevezetőmben erről a témáról. Van egy további kérdés is. Bulgária csatlakozott Lengyelországhoz, hogy egy bizottsági döntést megtámadjanak a bíróságon. És a levegő minőség nekünk egyszerűen fontos, egyébként sok más országban is, valószínűleg minden 28 tagállamban. Ez persze nem jelenti azt, hogy van ellene fontos a levegőminőség. Mi egy jogi eljárást támadunk, megkérdőjelezünk meg, vannak ennek eljárási kérdései, és mint mondtam, ezzel kapcsolatban kétségeink vannak. Hogyha a bíróság dönt, ha nekünk ad igazat, akkor rendben van. Hogyha úgy gondolja a bíróság, hogy nekünk nincs igazunk, akkor az is rendben van. De a jogállamiság egy központi értékünk, úgy gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, hogy megtámadjunk bizonyos jogalkotási aktusokat. Ezért volt az, hogy csatlakoztunk Lengyelországhoz ebben a fellépésben. A természetvédelme és megőrzése fontos. Azt hiszem, Bulgária ebben példaként szolgálhat, hiszen mi egy olyan ország vagyunk, ahol a Natura 2000, 2000 a legnagyobb területet foglalja el arányaiban, 44%-ról van szó, és azt hiszem itt kiegyensúlyozott döntéseket kell hozni, a biodiverzitás, a természetvédelem fontos, de a gazdaság is, is figyelembe vendő, mert az embereknek prosperitásban kell élniük, ezt szeretnénk elérni, nem lehet itt egyik oldal felé túlságosan kibillenteni a mérleg nyelvét. Egy egyensúlyra van szükség. Konyecsna asszony. Már az elején megpróbáltam tulajdonképpen válaszolni kérdésekre, mint például az energiahatékonyság ügye, illetve a kormányzási, az irányítási témára is kitértem, illetőleg a megújuló energiára vonatkozó irányelvek, és itt van a tiszta energiacsomag, amely fontos a mi szemünkben is, és lépések történtek már az észtelnökség idején is ebbe az irányba. A bolgár elnökség elkezd, eh, szeretné kezdeni a trilógust ebben a ténában, és energiahatékonyságra vonatkozó ö, eh, irányelv is előtérbe kerül majd, illetőleg a megújuló energiák vonatkozásában is haladni szeretnénk. Fontos, hogy itt tárgyaljunk a parlamenttel, és e transzparens, konstruktív módon kívánjuk kezelni a kérdéseket. Egy dolgot szeretnék itt aláhúzni. Önök az Európai Parlament képviselőiként különböző társadalmi csoportokat és képviselnek különböző választókörzeteket képviselnek. Itt egy egyensúlyra van szükség, én pedig 28 tagállamot képviselek, és itt is egy egyensúlyra van szükség, ha ezeket mind képviselni akarom. Tehát vannak közös értékek, amik alapján egyensúlyt keresünk a tagállamok körében, és önök is felelősek magukért, a választókörzeteik képviseletéért, és itt kell egyensúlyt kialakítani, és azt hiszem ezért komoly tárgyalásokat kell folytatnunk. Köszönöm szépen. A kérdések második köre következik. Ne legyenek hosszúk a kérdések. Egy perc. Köszönöm szépen. Dimovol a bulgár prioritások egyik a Nyugat-Balkán, ezt hallottuk öntől, az EU integráció fontos ezen a területen. Ez egy fontos kérdés, és egy hónappal ezelőtt nem első alkalommal rettenetes ökológiai katasztrófa történt a szomszédos országokban, és ez elérte a horvát határokat. A Grovnyik városa, ahonnan jövök, egy környezeti katasztrófával szembesült, meg tudom mutatni ezt a fényképet is, láthatják, hogy mi történik itt, aminek az oka az, hogy rendkívüli mennyiségi hulladék jutott el oda is Montenegróból, és hogy ezt, ez eljutott hozzánk, elérte a horvát szigeteket is. Én már többször is felszólítottam az Európai Bizottságot, hogy segítsen elkerülni az környezeti katasztrófákat. Ezek az országok aláírták a barcelonai egyezményt eh, a tengeri környezetvédelme ügyében, de ennek ellenére eh, tovább növekszik a hulladék mennyisége, és ezzel a flóra és faunát veszélyezteti eh, és a laká- lakosokat is. Várom, hogy az Európai Uniónak legyen egy műanyag stratégiája, amelyet végre elfogadunk. A bizottság már beharangozott egy ilyet elmúlt héten. Ön úgy gondolja, hogy a fokozott regionális együttműködés az EU és a szomszédos országok között, hiszen ezek az országok gyakran tagjelöltek is, nos, adott esetben képesek vagyunk-e itt jobb környezeti politikát végrehajtani? Van-e lehetőség arra, hogy szigorú kritériumokat vezessünk be, mondjuk a környezeti fejezetek megnyitása ügyében a tárgyalások során. Tisztelt miniszter úr, elnök asszony, kedves kollégák! Kicsit zavarban vagyok. Az Európai Parlament előadója voltam, amikor 2015. decemberében a COP21-en a történelmi egyesség megszületett. A COP 23-nak társ előadója voltam és hallottam az ön személyes nyilatkozatait előző minőségében, ezek nem igazán abba az irányba hatottak, mint az EU éghajlatváltozás elleni küzdelmének elvei. Ön állítólag nyilvánosan azt mondta, hogy az éghajlatváltozást a baloldal találta ki, a ipari tőkével akarnak itt szembeszállni, de miniszter úr, ez nem így van, a bolygó veszélybe került, és eh, nekünk Európában az elsők között kell az éghajlatváltozás ellen küzdeni. Bízom benne, hogy eh, ebben a hat hónapban ön a személyes meggyőződését félre fogja majd tenni, és az európai küzdelem eh, harcosa lesz az éghajlatváltozás ellen. Még egy kérdésem lenne, a bolgár EU elnökség tervez-e miniszteri találkozót tartani az éghajlat változás elleni küzdelem finanszírozásának témájában. Ugye tavaly december 12-én Emmanuel Macron francia közösségi elnök tartott egy ilyen összejövetet. Köszönöm elnök asszony. Meissner asszony. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm miniszter úr, itt vagyok. Köszönöm az előadást. Egyrészt a műanyag stratégiára szeretnék kitérni, ez egy fontos része a bizottsági stratégiának, stratégiáknak. Örülök, hogy prioritást kap ez a terület. Mi igyekszünk itt számos képviselővel együtt a g 7 stratégiáját itt elhozni Brüsszelbe, ezt a kiállítást, ami a műanyagokat mutatja be, talán működik ez áprilisban, májusban, és akkor közösen tudunk fellépni ott. Egy konkrét kérdés, itt most a tengerről beszélek, az én területem a tengeri egészség, és Bulgáriának is van tengerparti, ezt tudjuk, és van egy eh, nemzetközi óceán irányítás eh, a bizottságnál, tehát a tengerek egészsége, ez egy nagyon fontos téma a klímaváltozás szempontjából is valamennyiünk számára. A kérdésem most az, eh, itt június 1-én Burgaszban lesz az európai, a tengerek európai napja, és hát gondolom, hogy ön ebben részt vesz, és ön környezeti miniszterként mit tervez, adott esetben témákat kiemelnek -e a tengeri biodiverzitás, vagy mizminőség, mi az, ami ott előtérbe kerül, a klímavédelem, és egyebek, mi az, ami ami e, nyilván én el fogok menni, de el, azt gondolom, hogy környezeti miniszterként e, ott jelen lesz, és e, álláspontot hangsúlyoz majd. Hamerson asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontját illeti, el kell, hogy mondjam, hogy kisé megbotránkoztattak azok az elképzelések, mi szerint ön szeretné a műanyagoktól megszabadítani a környezetet, közben kétségbe vonja az éghajlatváltozást. Az éghajlatváltozást kétségbe vonni nagy hiba. Ön azt mondta, hogy a tudományos eredményekre kell hagyatkozni. Azt is mondta, hogy a dinoszauruszok eltűnése és sem az éghajlatváltozás miatt következett be. Tudjuk, hogy Közép-Európában, Kelet-Európában árvizek vannak, Dél-Európában erdőtüzek, ezeket a realitásokat nem tagadhatjuk. Kérdés, hogyan lépjünk fel az éghajlatváltozás következményével szemben, polgári védelmi mechanizmusokat kell kialakítani. Önnek mi erről a véleménye? Szerintem nagyon szilárd alapon kell, hogy működjenek ezek a mechanizmusok, övezetbe sorolás, térképek készítése alapján, kockázatok térképe szerint lehet csak ugye közép és hosszú távon helyrehozni a helyzetet. A tagállamok nem tudnak egyedül reagálni ezekre a katasztrófákba. Láthattuk a portugáliai katasztrófát is. Véleményem szerint a régiók GDP-je alapján kell a számításokat elvégezni, de vannak olyan régiók, amelyek ritkán lakottak és szegények, nyilván itt nem jó a GDP egyedüli figyelembevétele. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt miniszter úr. A bolgár elnökség környezetpolitikai célkitűzéseiről köszönöm, hogy tájékoztatott minket. A bulgár elnökség különleges kiemelt figyelmet fordít az éghajlat felmelegedés problémájára, a klíma melegedésre. A személyes problémák ugye nem font, nem számítanak, hiszen ön az Európai Uniót képviseti. Szeretném megkérdezni, hogy dolgozik-e a bolgár elnökség idején azzal, hogy az éghajlatra káros mezőgazdasági kibocsátásokat figyelembe vegyék a klímaváltozás tárgyalása szolgán. Ez úgy tűnik, hogy egy kicsit tabu most a CO2 kibocsátás, a tömeges nagy állattartásból rendkívül nagy mértékű olyan, hogy már erre reagálni kell, és fel kell adni végül azt a politikát, hogy a homokba dugjuk a fejünket pusztán azért, mert a felmelegedéssel akarunk csak foglalkozni. Nyilvánvalóan az állattartás kérdése nagyon fontos, és végre szükség van egy olyan elnökségre, ami kivégre néven nevezi a gyereket. Kérdésem, hogy önök lesznek-e ilyen bátrak, vagy pedig az a korábbi kollégákhoz hasonlóan homokba dugják-e önök is a fejüket? Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Volken úr. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt miniszter úr. Őszintén szólva sokkol a mostani vita, amin részt veszek. Azt hiszem nem elegendő, hogy megállapítsuk önmagában azt, hogy az a konszenzus az éghajlatváltozásról megvan, és azt mondjuk, hogy jó, az elnökség illet, a, a vezetője szem, részéről, ez túl kevés. Azt hiszem a teremben mindenki egyetért azzal, hogy a tudomány is konszenzus mutat eh, az éghajlatváltozással kapcsolatban, és az Európai Unió, ha sikeres akar -e kér e területen lenni, akkor igazából nem teszi jól, sőt káros, hogy egy ilyen eh, finom megjegyzéssel az egész problematikát megkérdőjelezzük. Az ivóvíz irányellel kapcsolatban van egy kérdésem, kapcsolódva a kollégákéhoz. Várjuk az Európai Unióban, ugye egy millió állampolgárnak még mindig nincs megfelelően tiszta ivóvízhez való hozzáférése, és tudjuk, hogy a vízhez való jog irányelve alapján is, és a mozgalom alapján is ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. A politika két opciót vázolt fel arra, hogy az egymillió embert hogyan lehet egészséges ivóvízzel ellátni, vagy szilárd vezetékkel, vagy pedig egyéb lehetőségekkel. Azt kérdezem, hogy önök melyiket támogatják. Köszönöm, és most Kádenbach asszony az utolsó hozzászóló. Igen, köszönöm szépen én is, hogy eljött. A következő kérdésre valószínűleg fel is készült már, mégpedig nem meglepő, és ön sem lepi meg, hogy az egyik hogy Bulgária legszebb területére is rákérdezek, ugyan én magam nem jártam még ott, csak képeken láttam, de tudom, hogy a természeti, a, a Bolgár Természetvédelmi Park, amely a világörökség része is, és két nagy Natura 2000 területet is magában fog, foglal, veszélyben van, hiszen két nagy beruházást, építőipari beruházást is terveznek. Kérdésem, hogy hogyan alakul ennek a világörökségi résznek a sorsa. Mindig azt mondják, hogy tulajdonképpen csak egy ilyen gondola utat terveznek a vasút számára, de hát ez azt jelenti, hogy különböző infrastruktúrát is oda kell majd vinni, helyreállítások, stb. stb. És ha pontosan elolvassuk a terveket, akkor látni, hogy a teljes park 42%-át fogja ez érinteni. Ez a vízgazdálkodás szempontjából is változást jelent a borgán törvények értelmében, hogyan akarják majd ezt rendezni? Csak víz, ivóvíz rácsatlakozást engednek -e a Natura 2000 területekre, vagy más hasznosítást is? Úgy gondoljuk, hogy az az eljárás, amit önök a december 6-i döntéssel választottak Bulgáriában nem teljesen felel meg az európai jognak, az EU irányelveknek és a környezet értékelési irányelvnek sem, úgyhogy szeretném, hogyha részletesebben válaszolná erre a kérdésre. Köszönöm. Thank you. This concludes my Köszönöm. Más nem jelentkezett, de hogyha valaki még szeretne hozzászólni, van egy kis időnk. Szeretne valaki még kérdést feltenni? nem kívánnak élni a spontán lehetőséggel, akkor a miniszter úrnak visszaadom a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kérdéseket. Szeretném megint időrendben megválaszolni őket, de volt négy olyan kérdés, amelyek nagyon hasonlóak voltak, majdnem megegyeztek. Ezekre egy választ fogok adni. Szújca asszony a cirkulális gazdaságról, mint az egyik prioritásról beszélt a bolgár elnökség alatt. Január 16-án az Európai Bizottság elfogadta a mini csomagot, néhány nappal ezelőtt, egy hete történt ez, nagyon vártuk. A cirkuláris gazdaság akár a tagállamok oldaláról nézzük, akár a tanács, elnökség oldaláról erőteljes ösztönzést ad az öko tervezéshez, prioritást biztosítunk a műanyag kezelésnek, és márciusban ezzel fog foglalkozni az első miniszteri találkozó. Szeretnénk erősíteni a visszaforgatást és visszaszorítani a mm, deponálást, illetve az égetést. Szeretnénk konklúziókban iránymutatást adni a bizottságnak, hogy milyen lépéseket tegyen, és a stratégia melyik része váljon prioritássá, mivel kell először és gyorsan foglalkozni kiadunk egy közleményt is a vegyipari termékek és a hulladékok összefüggéseiről. Pányó úr, Cabezon Ruiz asszony, Ek úr és Volken úr az éghajlat változásáról beszéltek. Az ivóvízre is vonatkozott egy kérdés erre később fogok válaszolni. Amikor politikai konszenzus van, azt nem szabad alulbecsülni. A tudomány nem ismeri a konszenzust, a politika viszont igen, a politikában a konszenzus alapvető eszköz a célok eléréséhez. Nagyon fontos eszköz, hogyha nincs meg a konszenzus, akkor a célok nem fognak teljesülni. A tudományban nem beszélhetünk konszenzusról, a tudomány folyamatosan kutat, folyamatosan kétségei vannak, hogyha nem lennének kétségek, akkor nem folytatódnának a kutatások. A e, bolgár elnökség alatt a 28 tagállam közötti politikai konszenzus alapján lépünk fel, illetve a bizottság és a parlament közötti konszenzus alapján. A konszenzust életben fogjuk tartani, úgyhogy nem tudom, hogy miért kellene aggódniuk. Környezetvédelmi miniszterként, tanácselnökeként én is a konszenzus e, megvalósításáért küzdök. Volken úr a vízről az ivóvízről beszélt. Az első kérdéskörre adott válaszaimban már említettem az állampolgárok egészségét és életminőségét. Nagyon fontosak ezek. És a bevezetőmben, amikor a levegőminőségről beszéltem, már érintettem a vízminőséget és Ugye az első prioritás az egészség, az emberi egészség, és nyilván ide tartozik minden, ami ezt előmozdítja. Ezek mind célok, így az ivóvíz kérdése is. Cabezon Ruiz asszony kérdése a polgári védelemre vonatkozott. soros elnökségként azért fogunk küzdeni, hogy javuljon a polgári védelmi tevékenység, és csökkenjen a katasztrófák kockázata. Ez tagállami és európai prioritás egyszerre, és felismertük, hogy mekkora a politikai jelentősége ennek, és szeretnénk sikeresek lenni ebben. Úgy gondoljuk, hogy az emberek elrakozásainak meg fogunk tudni felelni, és a polgári védelmi mechanizmus gyorsabb reagálásra lesz képes. Meissner asszony? Nem. Az ő kérdésére már válaszoltam. Kadenbach asszony? tett fel egy kérdést. Elnézést, mondja a miniszter. Amikor összegeztem a válaszomat, talán az önkérdésére nem tértem ki. A nemzeti szakpolitikákról tett fel kérdést, de mm, erre tanácselnökként nem tudok válaszolni. Személyes mm, megbeszélés keretében szívesen beszélek róla. Ez egy ütköző zóna az UNESCO szabályozása értelmében. Tehát az ütköző zónában lehet építkezni. A 45 százaléka a hordozható víz mintákhoz szükséges. Mindenkinek szüksége van tiszta ivóvízre. Nem látom itt az ellentmondást. Az európai biztos is azt mondta, hogy nem sértették meg a bolgár jogszabályokat, és az európai jogszabályokat sem. госпожо Мейснер, извинявайте. Вие адресирате. Elnézést kérek Meissner asszonytól. A tenger napjáról beszélt. Január 31-én Burgazban rendezik. És valóban nagyon szennyezettek a tengerpartok, ezért tartjuk ezt a rendezvényt. Szeretnénk megtisztítani a tengereket, a fekete tenger feltérképezése is zajlik a Natura 2000 keretében. Persze Bulgáriára vonatkozott ez a kérdés is, én pedig a 28 tagállam tanácsát képviselem, minden tengerparti ország aggódik a szennyezés miatt. A gazdasági és környezetvédelmi szempontok között egyensúlyra kell törekedni az európai állampolgárok életminősége érdekében ha tudnak, jöjjenek el 31-én Burgaszba minnyáján, akinek kedve van. Szívesen látjuk az Európai Parlament képviselőjét. Burgászban köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a miniszter úrnak. Igen, nagyra értékeljük, hogy eljött hozzánk, és várjuk. Reméljük, hogy jó lesz az együttműködés. Köszönjük, remélem, illetve biztos vagyok abban, hogy mindent megteszünk sokan majd azért, hogy hozzásegítsük a bolgár elnökséget is, hogy a környezet biztonságát garantálják. Köszönjük szépen, és sok szerencsét kívánok a következő hat hónapi munkájukhoz.